még egyszer az egyik plenáris ülésünk elején azzal kell kezdenünk, hogy megemlékezünk az ártatlan áldozatokról, akik az őrület, a terrorista őrület áldozataivá váltak. az egyik Európai Uniós fővárosban, Londonban nagyon sok áldozatot követelő és különböző állampolgárságú áldozatokat követelő terrorista cselekményre került sor. Ugyanakkor az Európai Unió határain kívül is lecsapott, lecsaptak a terroristák a teheráni parlamentben, és nekünk ezt a borzalmas merényletet is el kell ítélnünk. Amellett, hogy pontosan tudjuk, hogy a demokrácia és a szabadság ereje nem fog megtörni a terrorizmus barbár erőszaka alatt, nem fog megváltozni az életmodellünk, előre fogunk menni Európaként, európaiként, és hozzá fogunk járulni a terrorizmus legyőzéséhez. Emellett azt kérem, hogy most egy egyperces néma felállással emlékezzünk a teheráni és londoni áldozatok emlékének. Cari colleghi, prima di aprire... Kedves kollégák, még mielőtt megkezdenénk a mai ülésünket, szeretném elmondani, hogy nagyon aggódunk Taner Kirics ügyvéd sorsa miatt a török Amnesty International elnökéről van szó, akit a múlt héten szerdán letartóztattak a hatóságok Törökországban 22 másik jogásszal együtt kérjük a török hatóságokat, hogy azonnal bocsátsák szabadon őt és a többi foglyot is, és az őket terhelő a bizonyítékok nem léteznek, tehát nem szeretnénk, hogyha őket fogva tartanánk a 2016. júliusi államcsény kísérletre való hivatkozás kapcsán. Ci tengo a ricordare che l'Europa è una arra is szeretnék emlékeztetni, hogy Európa a szabadság és az értékek földje, és mi mindig azok mellett fogunk állni, akik ezeket az értékeket, az emberi jogokat védelmezik. Európa mindent megtesz annak érdekében, hogy a szólásszabadságot az egész világon előmozdítsa. Ezért is szeretném elmondani, hogy nagyon aggódunk a ma délutáni letartóztatások miatt is az orosz ellenzék Alexei Alamov vezető letartóztatásával kapcsolatban. És ne felejtsük el azt sem, hogy nagyon sok helyen van diszkrimináció és erőszak olyan értékek nevében, amelyek olyan értékvédőkkel szemben, akik, amely értékeket mi mindenképpen támogatjuk. Hoazsőn Al-Atolul, akit Szaudorábiában a repülőtéren tartóztattak le, őt szabadon engedték vádemelés hiányában. Dichiaro ora. Ezzel megnyitom az Európai Parlament ülését, amelyet június 17-én szakítottunk félbe, a jegyzőkönyvek a májusi ülésről már rendelkezésre állnak, vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések, nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a szülés